teher a gyártókat e, e, terheli, ez egy iszonyatosan fontos eredmény. Sokat nem beszéltünk arról, e, hogy sikerült azt a célkitűzést is bevenni, hogy 25%-os újrahasznosítási arányt érjünk el a műanyag a műanyag palackokra vonatkozóan, ezt eh, tehát 25 százalék 2025-re, eh, 30 százalék 2030-ra. Ez eh, a körforgásos gazdaságnak igazi motorjává válhat ez. A cellulóz alapú úgymond műanyag cigaretta szűrők, dohány szűrőkre vonatkozóan itt is csökkenteni kívántuk ezt nem sikerült azonban, azonban elérni a kedves, a kívánt eredményt. A környezetvédelmi hatásra vonatkozó címkézés viszont kötelező lesz. 500 és 1000 liter közötti vízmennyiséget szennyez egyetlen eldobott cigarettacsik, ez nem, meg kell, hogy jelenjen valahol, tudják az emberek 2026-ra számszerűsített csökkentést szerettünk volna. Ezt nem értük el európai szinten, ez a felelősség a tagállamok szintjén marad. Ugyanakkor kérem itt a tagállamokat, hogy ezt a híres hírhet négyes cikket valóban vegyék komolyan, és a régiók több nyilatkozatot is hallottunk Franciaország, Ausztria vagy Vallónia részéről is, ami azért biztató. 30-50 ezer munkahely teremtését várjuk mindettől, ami azért nem kevés, ez igencsak jelentős. Annyira a szívószár rendeletnek nevezték, és sokan ennél sokkal, de sokkal többet sikerült elérnünk, ambiciózus felülvizsgálatát érjük el a csomagolási keret jogszabályoknak, a mikroműanyagok, hiszen itt a műanyagokról beszélünk, de a műanyagokról is beszélni kell. Ennek köszönhetően valóban a körforgásos alapú gazdaság felé tudunk elmozdulni, ahol az újrahasznosítás fontos szerepet játszik. Ami számomra különösen fontos az, hogy sikerült csoport munkát végeznünk, Kicsit túlmegyek az időn, de mindjárt befejezem. A parlament, a tanács, a bizottság együtt dolgoztak valóban e, a cél érdekében. Timmermans úrnak köszönöm még egyszer, Vella úrnak is, hogy ilyen lelkesen támogatták ezt. A Környezetvédelmi Főigazgatóság köstinger miniszter, ura, miniszter az osztrák elnökség nevében az árnyék előadók, Auken asszony és Bojlan, Balucci úr, Demesmaker, Peducini, Karl-Heinz Florenc illetve a saját csapatom, szakértőim, illetve az állampolgárok milliókat sikerült mobilizálni, mozgósítani annak érdekében, akik azt kívánták elérni, hogy védjük a környezetet, az óceánokat, a tengereket, elsősorban magunkat és a gyermekeinket. Köszönöm. noi, Köszönöm szépen, Rész asszony. Timmermans úrnak adom meg a szót, a bizottság alelnöke következik. Tisztelt elnök úr, Tisztelt képviselők, a ma meghozandó döntés az európai műanyag gazdaságot fenntartható pályára fogja visszahelyezni, és fontos a világ környezetvédelme szempontjából is, hiszen az ENSZ fenntartható fejlődési céljait is szolgálja mindez. Nagyon komoly hatások érik az emberiség környezetét, és ezért minden eddiginél fontosabb, hogy mindennek a középpontjába helyezzük a környezetünket, és ez Európára is érvényes. Az egyszer felhasználható műanyagoknak az alkalmazása átalakította um, az életünket, most viszont a környezetszennyezésnek a fenntarthatósága a probléma, változtatni kell az életmódunkon, hiszen megfojtjuk az életet az óceánokban, a tengerekben. A tudósok egyetértenek, hogy ez az első számú fenyegetés, és Európa az élén kell, hogy járjon a megoldás keresésnek. Ennek világméretű hatása van. asszony helyesen mondta, hogy a műanyag stratégiát egy évvel ezelőtt jelentettük be, és az egyszer felhasználható műanyagokra vonatkozó javaslat is megszületett a tisztelt háztól. Azt a döntést várjuk ma, amely az üzleti megoldások fenntarthatósága felé mutat, illetve vezető példát jelent mindenki számára hogyha megszavazza a javaslatot az Európai Parlament, akkor a közös körkörös gazdasággal összefüggő műanyag hasznosítási céljainkat tudjuk majd végrehajtani, és új üzleti modellt tudunk életbe léptetni. Csökkentjük a tengerek, illetve a vízeink szennyezését. Frederik Riesnek szeretnék gratulálni, illetve munkatársainak, kiváló munkát végeztek valamennyien, és a három intézmény együttműködésének az eredménye hihetetlen eredményt ért el. Mindenki más kívülről úgy vélekedett, hogy ez lehetetlen. Frederik, gratulálni szeretnék, és most átadom kollégámnak a szót. Franz, köszönöm szépen. Elnök úr. Mikrofon. Ja, it's okay. Thank you, thank you, this Köszönöm szépen. Ez a jogalkotási javaslat, illetve terület az egyik legszükségesebb, illetve legtámogatottabb témakör is a fő feladatunk, hogy az ambiciózus intézkedések, amelyek ebben szerepelnek, gyorsan a gyakorlatba is átültetődjenek. A műanyag szennyezés csökkentése, a hatóságok, illetve a gyártók és fogyasztók számára is nagyon fontos. A műanyag ellátási lánc minden szereplőjének ki kell vennie ebből a részét tudatosítani kell jelöléssel, a címkén való feltüntetéssel, hogy mi mit tartalmaz, illetve a fenntarthatóbb alternatívákat kell előtérbe helyezni a szennyező műanyagokkal szemben. Megfelelő hulladékgazdálkodásra, hulladéktól való megtisztításra is szükség van azokon a területeken, ahol a fogyasztás a legveszélyesebb a környezetünkre az újrahasznosítás a műanyag palackok esetében konkrét célokat is jelent, és ez a műanyag gazdaság alapvető átalakulásához vezet majd, ösztönzi a másodlagos nyersanyagok piacának a fejlődését. És meg szeretném még említeni, hogy miközben teljes mértékben támogatjuk az elért megállapodást, illetve az intézményközi munkát, három bejelentést is szeretnék a bizottság nevében tenni hogy elvi alapon um, egy végrehajtási tervezetet um, vélemény nélkül is elő tud terjeszteni a bizottság, és a második bejelenteni való a végrehajtással kapcsolatos um, jogi aktus megfelelő határidőre el kell, hogy készüljön. Aztán a biológiai lebontható műanyagok meghatározása azért nem szükséges, mert nincs közvetlen kihatással erre a területre. Ezekre az új szabályokra büszkék lehetünk, és legyünk is, mert az egyszerre használatos műanyagoknak a halászatban történő használatára is pozitív hatással járnak, nem csak megelőzik a műanyag szennyezést, hanem az uniót vezető szerepre helyezik a fenntartható műanyag gazdálkodás terén. Az Európai Parlament alapvető szerepet vitt ebben a munkában, illetve lefektettenek a tevékenységnek az alapjait, és nagyon remélem, hogy az önök támogatásával folytatódhat ez a munka. Franz alelnök úr kollégámhoz csatlakozva szeretnék Frederik Ries asszonynak én is köszönetet mondani az előadóként végzett munkájáért, illetve a munkatársaknak is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kapelasszony nincs itt. Ropé úr a következő egy percre. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt eh, biztosok, hölgyeim és uraim! Ez a kérdés rendkívül fontos. Véleményem szerint ez tényleg egy előre mutató lépés. Többet lehetett volna tenni, de jobb ez, mint hogyha nem tennénk semmit, úgy vélem, hogy eh, a végső megállapodás kiegyensúlyozott, és így az eldobható műanyag termékeket jobban lehet eh, szabályozni. Örülök annak, hogy eh, a javaslataimat az Agri Szabizottságból, de a Környezetvédelmi Szabizottságból is figyelembe vették. Voltak olyan javaslataim is, hogy az országoknak konkrét feladatot adjunk, de ezt nem eh, fogadták el. Konkrét célokat szerettem volna, hogyha kitűznének az országok a csökkentés érdekében. A motto az az lett volna, hogy fenntartható, józan és hatékony. Sajnos, hogy ezt nem tud, sajnálatosan nem tudták ezt figyelembe venni. Köszönöm szépen. Eh, köszönöm szépen eh, biztos urak, a műanyag negatívan hat ki a tengeri környezetre, a halász eszközök is bekerülnek a tengerbe, ez rossz hatással van az állatokra, ráadásul ez bekerül a táplálékláncba is, így a tányérunkra is. a műanyag mennyiség nő a tengerekben, most már olyan nagy területet jelent ez, mint egész Franciaország. Arra is gondolni kell, hogy a halászoknak fontos szerep jut a műanyag probléma leküzdésében, mind a megelőzés, mind pedig a tisztítás szempontjából. Nagyon sok intézkedés van a bizottság részéről erre vonatkozólag. Szeretnék még beszélni arról is, hogy mit tehetnénk Fellépésre van szükség, ha teszünk valamit, akkor lesz remény. Tényleg most már bele kell ebbe kezdenünk, mert egyre kevesebb az idő. Líze úr a következő. Tisztelt kollégák, a tengerek, óceánok szennyezése a műanyag által óriási probléma, óriási a csendes óceánban ez a műanyag leves sokkal nagyobb már, mint a hazám mindig akkor, amikor alternatíva létezik a műanyaggal szemben, akkor tilalomra van szükség. Így van ez például a műanyag tányérok esetében. És ott, ahol még nem annyira jók az alternatív lehetőségek, ott csökkentésre van szükség. Én azt szerettem volna, hogyha egyetememek lennének a csökkentési célok, de a tagállamoktól kérem most azt, hogy a lehető legszigorúbban lépjenek fel. Köszönöm mindenkinek az együttműködést, főként Frederik Riesnek, de um, az EPP-nek is, Karl-Heinz Florencnek és Elizabeth Köstingernek is, aki nagyon jól tárgyalt, és így sikerült elérni ezt az eredményt. Örülök annak, hogy nem uh, lőttünk túl a célon, voltak az ödektől olyan indítványok, hogy uh, akár még a légömbök felengedését is megtiltsuk, én ezt nem tartanám arányosnak. Fontos az innováció, az új termék, de nem szabad azt, hogy az emberektől elvegyük a szórakozás lehetőséget. Másrészt viszont Frederick Riesnek is igaza van, hogyha a következő időszakban további lépések kellenek, főként a mikroműanyagok esetében itt kellene jogakotási javaslatok, cselekednünk kell annak érdekében, hogy aktívan megoldjuk a problémát. Ma azonban megtesszük az első nagyon fontos lépést, erősítjük a körforgásos gazdaságot, teszünk valamit azért, hogy a tengerek hulladéka való ellátását csökkentsük, és remélhetőleg ezt az állampolgárok is pozitívan látják, és remélhetőleg nagy többséggel elfogadjuk majd ezt a szabályozást. Elise, would you accept a blue card from our colleague? Elfogad egy eh, kék kártyát Boyland asszonytól. Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném Lize urat megkérdezni. Örül-e annak, hogy eh, itt csak hogy meg, hogy kivették, -e, kivették a szögből azt, hogy eh, a légömök címkézését kivegyük. Nem a légömöket akartuk beszélni, csak a címkézést akartuk ezt elérni. Nem hiszem, hogy ez a gyerekek rossz hatással lett volna, viszont ez az állatok rossz hatással jár. Igen, köszönöm szépen a kérdését, hangzik a válasz. Még egyszer leszögezem, úgy gondolom, hogy valóban alternatívákat kell keresnünk és ez az címkézés is azt jelette volna, hogy esküvőkön, születésnapokon már nem lehetett volna légömböket felengedni. Ez túlságosan messzire megy, ez nem az Európai Unió feladata, nekünk az innovációt kell támogatnunk, nem tilalmakat kell előírnunk, és nem szabad az Európai Parlament részéről azt az üzletet küldenünk, hogy az emberektől el akarjuk venni a szórakozást. Paolucci, do minut. Paulucsi kollégek, kettő pénzben köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is szeretnék köszönetet mondani az előadó asszonynak, mert kiváló munkát végzett vég, velünk együtt. Kedves kollégák, azt hiszem, hogy pár óra múlva, amikor szavazunk, és e, az egy használatos műanyagokra vonatkozó új szabályokat elhozzuk, az óriási előrelépés lesz. Fontos, hogy többet tudjanak a, erről, ezekről a veszélyekről a fogyasztók, nagyobb mértékű legyen az újrahasznosítás. E, büszkének kell lennünk arra, hogy kettő fontos lépést is teszünk egyszerre, két legyet ütünk egy csapásra, hiszen először is az eldobható gazdaság és az eldobható társadalom mentalitása ellen is felépünk, másrészt pedig a környezetet és főként az óceánokat, tengereket is védjük. Új fogyasztási modelleket próbálunk előmozdítani, mert az újrahasznosítás és az újrafelhasználás körül forognak. Ez tudom, hogy nem csak Európától függ, mégis Európa úttörő szerepet játszik ezen a területen is. Remélhetőleg példát mutatunk a világ többi részének ezzel az ambíciózus szabály, új szabályozással. Az elmúlt hetekben és órákban rengeteg félrevezető információt láttam és hallottam. Nem a vegyiparral szemben próbálunk fellépni, hiszen fontos a vegyipar. Úgy érezzük, hogy az innovációval, a technológia innovációval a vegyipar is megújulhat, és a változó fogyasztási szokásokat ugyanúgy kiszolgálhatja. Éppen ezért ez mindenki számára, ezzel mindenki nyer. Új munkahelyeket is teremtünk, és kevésbé környezetkárosító módon fogyasztunk. Lehetetlennek tűnt elérni ez a cél. Ezt a célt mégis rövidítőn belül az Európai Parlament többségét és a társadalom többségét sikerült meggyőzni ennek a célnak Erről szól ez a mai szavazás, ami a parlamenti ciklus legvégén kerül de egyértelmű jelzés lesz, hogy nem csak sürgős, hanem lehetséges is átállni. Demes Mekker úr. Ja, voorbije A múlt vasárnap a Flamand tengerparton nagy takarítást tartottunk. 750 önkéntes egy 11 tonna hulladékot szeret ki a tengerből, sokkal többet, mint az elmúlt években. Ez nagyon jó kezdeményezés, és láthatjuk itt a fő problémát is. A hulladék 80%-a, ami a tengerpartokon van, az valóban műanyagból van, és ennek a fele az egyszerhasználatos eszközökből származik. 2050-re, hogyha nem teszünk semmit, akkor több lesz a műanyag a tengerekben, mint hal. Hogyha ambiciózusak leszünk, akkor ezt meg lehet fordítani, és el lehet tüntetni így a tengerből ezeket a hulladékokat. A műanyag nagyon jó anyag, de nagyon rosszul bánunk ezzel. Nagyon fontos a fenntartható megoldás a műanyag esetében az egész értékláncon keresztül. Ez jó a környezetnek, a gazdaságnak is, és így a széndiokszid kibocsátást is meg tudjuk akadályozni. Minden egyes tonna újrahasznosított műanyagból egy, egy, egy, az annyi, mint egy, egy, egy, egy autó az utakon. 90%-át a műanyag palackoknak be kell gyűjteni, és a műanyag cigaretta filterek ellen is fellépünk. Rész kollégának és más tárgyaló csapatbéli kollégának szeretnék köszönetet mondani, a biztosoknak is Köszönöm a támogatásukat és ezt a nagyon jó eredményt. My impression is that we have... Köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy már jó ideje elkezdtük a műanyag evést. A Torvács képviselő. Két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Biztos urak, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Az elkövetkezendő tíz évben rengeteg kihívással kell szembenéznünk, fontos csak egyike lesz a műanyagok kérdése, és azt hiszem, a Sergio Leone logikáját veszük át, a jó, a rossz és a csúf logikáját, amit mindenki jól ismer. Vannak úgynevezett rossz műanyagok, de hát az legtöbbünk számára jó lenne, hogyha világosan látnánk jövőt, néha, néha ehhez műanyag lencse is kell. Ugye arról beszélünk, hogy jó a rossz és a csúf, a csúf is megjelenik, de hát vannak kikerülhetetlen típusú műanyagokok, hogyha valahogy be tudjuk őket sorolni, különböző kategóriákba, akkor talán meg tudjuk oldani ezt a műanyag problémát. Persze ez az Európai Bizottság feladata lesz az elkövetkezendő időszakban. Itt vannak az hamis vagy rossz műanyagok is. Ezzel kapcsolatban a norvég miniszt, környezetvédelmi miniszterrel találkoztam, aki az oszlói sportstadion miért volt felelős, és azt mondta, hogy például a műfüves pályák rengeteg makro és mikro műanyag szennyeződést okoznak. Tehát ez a csúf egy példája. De vannak jó műanyagok is. Finnországban például műanyag nélküli csak papírból készült kevés csészéket használunk, és vízben lebomló műanyagok is vannak, tehát a kutatási innováció segíthet. Köszönjük szépen, Auken asszony következik. Tak, formand, og äh, først og fremmest tak til Frederik Ries for et fremragende arbejde. Tak til... Köszönöm szépen, elnök úr. Ries asszonynak köszönöm a kiváló munkát. Timmermans úr, nagy öröm volt újra. Ez már a második alkalommal kerül ide jogszabály javaslatként a műanyag mennyiségének a csökkentésére és legutóbb is egy kisebb háború kerekedett ki belőle, hogy így fogalmazok Timmermans úr. Ezt nyugodtan megfogalmazhatjuk így. Most viszont egy bűnbánó, javaslattevő meglátta a dolgok igazságát. Sokkal könnyebb és egyszerűbb így, illetve még népszerűbb út is természetesen. Önt nem vádolnám populizmussal, de az elkötelezettség talán helyén valóbb, kifejezés. És a jogszabály alkotás csak az első lépés, emlékeztetnék erre, de remélem, hogy egy előre vívő lépésnek bizonyul majd. A szennyezést azért kell leállítani, mert minden egyes percben egy kamionnyi műanyag hulladék ömlik az óceánjainkba, tengereinkbe. És nem annyira szuper megoldásokat kell keresni biológiailag lebomló, illetve bioműanyagok segítségével, mert ezek amennyi problémát megoldanak, annyit teremtenek is. Az oxó az komoly probléma volt, mikroműanyag szemcsékre bomlott le, de tudatosítsuk, hogy ez nem oldotta meg a helyzetet, és óriási a verseny a használható alternatívák terén, vigyük előre ezt a munkát, meg, megnyerhető ez a küzdelem. Bojland képviselő két percben. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, az egyszer használatos műanyagokkal kapcsolatos jogszabály javaslatáról szavazhatunk ma, és a tanács ugyan fékezt az ambíciózokat, mégis sikerült az előadónak elvégezni a munkát, és azért várjunk meg a pesgődúr oktatással, mert a lineáris műanyag ágazatnak a tevékenysége töretlenül folyik majd tovább. És ismerjük el, hogy csak a felszínt karcolgatjuk a műanyag tányérok, illetve egyéb eszközöknek a betiltása egy fontos lépés, de 13 millió tonnányi műanyag hulladék kerül az óceánjainkba, ezt kell ö, leállítanunk. És a fracking, illetve az ágazatnak a jövő iránti éjsége kezelendő. Tehát a műanyag egészen addig olcsó marad, ameddig nem kezeljük ennek a hátterét, és szigorú szabályokkal meg nem támogatjuk a működését. Ne csak beszéljünk a körforgásos gazdaságról, hanem ennek az elméletnek a gyakorlatban is szerezünk érvényt. Az irányelvre megszületett javaslat felhívta a figyelmet erre a problémára, de meg kell értenünk, hogy nem az egyes embernek a, az eldobott szívószálai, illetve műanyag eszközei okozzák a főszennyezést, hanem az ipari lépték. Köszönöm. Uh, domnul Pedicini, două minut. Köszönöm. Pedicini képviselő két percben. Finalmente qualcosa di buono da questo. Köszönöm szépen, elnök úr. Végre valahára az Európai Unió valami jót is tesz Az uniós polgárok ugyanis gyakran nem látnak ilyet, ugyan, ugyanakkor ez a szabály sokat segített abban, hogy megtisztítsuk az tengereket és az óceánokat, és ne fordulhasson az elő, hogy több legyen a műanyag az óceánban, mint a hal. A műanyag élelmiszertartályok, italpoharak, illetve evőeszközök mind-mind eltűnnek. Ezek az egyszer használatos műanyagok helyettesíthetőek, ezért hál' Istennek sikerült ezt a szabályt elfogadni. Ugyanakkor itt vannak a cigarettacsikkek is, amelyek elképesztő szennyező, szennyezést forrást adnak, a dohánygyártóknak kell a tisztítás és az újrafeldolgozására állni. Felháborító ugyanakkor, hogy a műanyag palackokra vonatkozó szabályok nem elég szigorúak. 50 milliárd tonnányi műanyag palackot állítunk el évente, tehát e, e, ezer milliárd palack van világszerte a tengerekben, óceánokban, és voltak olyan képviselők, akik megpróbáltak valahogy, megpróbálták ezt a folyamatot megállítani az újító termékek útjába álltak, csak azért, mert mondjuk ezek olaszak, ez felháborító. Itt az ideje, hogy felelősséget vállaljanak azért, hogy megakadályozták, hogy még egy lépést tegyünk a környezetvédelem és egy jobb jövő irányába. Domnul, domna Mella, un minut Melán képviselő asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök úr! Az ipari forradalom a 19. században a vegyészek kezébe nagyon nagy hatalmat adott, és az eh, a mindennapi életünket óriási fejlődéssel szembesítette, és persze az őrült termelés a globalizációval karöltve rengeteg hulladékot állított elő, kritikus a helyzet, hiszen az egyutas műanyag hulladék elönti bolygónkat, a földet és a tengereinket is és ez nem egy egyszerűen kezelhető probléma, a fogyasztói társadalom egyik fontos mellékterméke. Egy összetett kérdéskör szükség van a tagállamok támogatására, a kutatásra, meg kell találni a kiváltó anyagokat, és a fogyasztókat, a vásárlókat felelősség teljesebben gondolkodóvá kell tenni, valamint a tagállamokat is arra kell ösztönözni, hogy gátolják a hatodik kontinens kialakulását, amely műanyag hulladékból állna. Gárdéni képviselő, egy perc. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy egyértelmű az, hogy töröltük a eldobható egyszerhasználatos műanyagokat. 95%-a az óceánokban található műanyagnak az ENSZ szerint az ázsiai, afrikai folyókból érkezik, de azért nekünk példát kell mutatnunk. Timmermans úr Igazából ebből egy választási kampányt csinált, ön listavezető a választásokon. Nem szabad az olaszokat hibáztatnia. A körforgásos gazdaságról van szó, arról, hogy olyan termékeket akarnak megtiltani, amelyek Olaszországból származnak. Olaszországnak kell megfizetni az árát. Ennek vannak itt jó dolgok ebben a javaslatban, de vannak óriási tévedések és hibák is. Nézzük azt meg, hogy eh, a kaliforniai eh, egyetem mit hozott ki a tanulmányában. Lehet, hogy másodta megoldás nagyobb szennyezéshez vezet. Jó Leinen következik másfél percre. Vagyis 1 perc, 30 másodpercre. Én másképp látom ezt, mint Gadini asszony, a tisztelt Timmermans alelnök úr, és tisztelt vele biztos úr, gratulálok eh, ehhez az európai irányelvhez, az egyszerhasználatos műanyag ellen. Azt láthatjuk, az emberek egyetértenek azzal, amit mi itt teszünk. Ez egy látható dolog az Európai Unió környezetvédelmi politikájában, és valóban az európai parlamenti választásokon ezt valóban propagálnunk kell. Ez nem populizmus, hanem egyértelműen megmutatjuk azt, hogy a környezet szennyezését megszüntetjük még akkor is, hogyha a műanyag nagy része más kontinensről származik, mégis jogos az, hogy mi európaiak egy jó példát mutassunk. Ez soha nem tilos, így lehet előre haladni, és az északi tengernél, a balti tengernél, a földközi tengernél is rengeteg eldobható műanyag hulladék van. Úgy gondolom, hogy ezzel fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy hosszabb távra tartós termékekre van szükség, nem ezekre az eldobható termékekre. Azt is látom, hogy Sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a csomagolások dizájnja megváltozzon, mindenképpen újra hasznosítható csomagolóanyagra van szükség. Úgy gondolom, hogy helyes az, hogy a előállítóknak kell felelősséget vállalniuk. Szerintem ez egy nagyon jó példája a jó jogalkotásnak. Itt az Európai Unióban fenn, úr következik egy percre. Tisztelt elnök úr, rengeteget használjuk a műanyagot a mindennapi életben, mert olcsó, állandóan használjuk a műanyagot, és emiatt ilyen nagy ez a műanyag eh, hulladékhegy a strandokon, a, a tengerpartokon, a tengernél rengeteg ilyen hulladékot láthatunk. Hogyha ezeket az eldobható, eldobható műanyagtermékeket korlátozzuk, akkor az első lépést teszünk annak irányába, hogy a tengerpartokat tisztán tartsuk. Ezen kívül a műanyag használatát és előállítását is csökkenteni kell. A műanyagot olajból állítják elő, tehát két legyet ütünk egy csapásra, csökkentjük az előállítást, és csökkentjük az olajországoktól való függőségünket, mint például Szaudarábia. Köszönöm szépen, nagyon jó munka volt ez. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megadom a szót Hebrandi úrnak egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó az, hogy egységesen hátba veregetjük egymást, örülünk annak, hogy az eldobható műanyagot megtiltjuk Európában, és ez jogos is, mert jó az az eredmény, de ezért legyünk kritikusak önmagunkkal, ezek az intézkedések már 2010-ben be voltak jelentve az erőforrás hatékony Európa nyilatkozatban. Ez is mutatja azt, hogy a sürgősség érzete túlságosan kicsi. A sürgősség érzete nem volt az, hogy nem lehet úgy folytatni, mint eddig. A agrárpolitika, a közlekedési politika, a gazdasági politika meg kell, hogy változzon radikálisan. Az a fajta egységesség, amit ma mutatunk, azt használjuk fel arra, hogy sokkal gyorsabban átálljunk egy tisztább gazdaságra. Köszönöm. Hebrandi úr elfogad-e egy kék kártyát Etheridge, Etheridge úrtól? Köszönöm, hogy elfogadja a kérdésemet, ami a következő. Mindannyian egyetértünk abban, hogy változtatni kell a környezetvédelme érdekében, és hogy ez egy fontos kérdés. Ugyanakkor a gyártás mm, átállításához időre van szükség, és önök azt ön többször is említette, hogy sürgős, sürgős, sürgős. Nem gondolja úgy, hogy munkahelyeket fogunk veszíteni rövid távon? Ha igen, akkor mennyi az elfogadható? 500 1000, 10 ezer? Hol húzzuk meg a határt? Miért nem veszük figyelembe a gyártók és a munkálók érdekeit, és ne akarjunk minden áron villámgyors változásokat? Nos, azt hiszem ez a különbség egy konzervatív és egy liberális között. Én egy haladó, progresszív jövőben hiszek. A múlt története ez, mindig azt halljuk, hogy az új technológia majd munkahelyek elvesztéséhez vezet, aztán utána azt láttuk, hogy a jobb jövőt hozott. Ugyanez igaz a környezetbarát gazdaságra, új munkahelyeket teremt, és bónuszként a bolygó is tisztább lesz. Mi más szeretnének önök még? Köszönjük, Eichhaut úr, egy percben. Köszönöm szépen. Először is köszönöm eh, Frederik Riesnek, kiváló munkát végzett az egyszer használatos műanyagok fontos témája érdekében. Óriási előrelépés, ahogy Margaret Oken is mondta, aki hosszú ideje harcol a bizottsággal a műanyag eh, hulladék csökkentése érdekében. Végre valami történik. Fontos ugyanakkor a jövőbe tekinteni, hiszen még nem értünk a révbe. Timmermans alelnök úr említette, hogy a fenntartható jövő felé jó úton haladunk. Szerintem ezzel egy kicsit túl optimista, hiszen valóban fontos az egyszerhasználatos műanyagok használatának csökkentése, de tudjuk, hogy a csomagolás ban használjuk a legtöbb műanyagot, és a bizottság két évvel ezelőtt, vagy tavaly is beszélt arról, hogy egy műanyagadót bevezetnek. Aztán ez eltűnt a sűjesztőben, nem hallottunk róla többet. A műanyag stratégia kapcsán vannak még bőven tennivalók, tehát fontos lenne, hogyha ne csak ünnepelnénk ezt a pillanatot, hanem, meghal, hanem hallanánk a bizottságtól arról is, hogy milyen jövőbeni döntéseket, lépéseket terveznek ezen a téren. Köszönjük Omar G. egy percben. Monsieur le Président, merci. Köszönöm, elnök úr. 2050-ig több lesz az óceánban a műanyag, mint a hal. És a műanyag az elsődleges fenyegetés a tenger élővilágára. Már ma 5 milliárd tonnányi műanyag úszik az óceánokban, illetve a tengerben. 2050-re, hogyha semmi sem változik, akkor 30 milliárd tonnányi műanyagot gyártanak, ami háromszor annyi, mint az összes eddig legyártott műanyag mennyisége. És földünk műanyag bolygóvá változott, és az ökológiai katasztrófa kiterjedt. Nagyon veszélyes. Körforgásos gazdaságba is be tudnánk vonni a műanyagokat, de ez csak egy kis része a hulladéknak sajnos, úgyhogy egy forradalmi változásra van szükség, új modellt kell találnunk, amely megszabadít bennünket a műanyag terheléstől. És többet kell tennünk a bolygónkért, szégyelnünk kell magunkat azért, hogy hulladékba fullasztjuk az élővilágot. Köszönöm. Eterics képviselő, két és fél percben. Thank you very much, sir. Köszönöm, elnök úr. Az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó irányelv szerintem a, az EPS-ként ismert polisztirol csomagolást és műanyag termékeket túlságosan szigorúan kezeli. A melléklet egy, az 1B mellékletben találhatjuk például az evőeszközeket, a szívószálakat és italkeverőket, konkrét termékeket, amelyeket EPS-ből készítenek. Ez az egyetlen olyan anyag, amit a tiltólistán megjelenik. Ugyanakkor az Európai Bizottság javaslatából nem derül ki számunkra világosan, hogy az uniós tengerpartokon ezek a fajta élelmiszertartályok, italpoharak, illetve evőeszközök komoly problémát jelentenének. Ezek csak 4-6 százalékát adják a tengerparti szemétnek. Az EPS élelmiszerhatályok és itaparok betiltása az utolsó pillanatban benyújtott módosítás volt a plenáris szavazás előtt, így az informális triológus előtt változott meg csak a mandátum, az indoklás sem volt megfelelő, a polisztirén 31%-át adja a tengerparti személynek, ez teljesen nem így van, hiszen a műanyagok 31%-a különböző méretű műanyag darabkákból áll, részben EPS-ből. Nem csak csomagolásból, hanem például építőipari termékekből is származik. Tehát ezen termékek betír, teljes tiltása aránytalan és indokolatlan ennek igen komoly előnye, hozadéka nem lesz cégek szűnnek majd meg, emberek százai veszítik el a munkahelyüket, ez tény kérdés. 250 munka helyet veszítünk el 2021-ig csak az én választó körzetemben. Emberek, európaiak ezrei vesztik el majd a megélhetésüket az EPS betiltása miatt. Szerintem az LPS termékeket a tiltó listáról le kell venni most pedig a régióm zászlóját mutatom meg, ez az, ahol 200 ember elveszíti majd a munkát és megélhetését. Köszönöm szépen. Láncsini úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha valóban kezelni szeretnénk az egyszer használt műanyagoknak a szennyező problémáját a tengereinkben, óceánjainkban, akkor ahhoz egy pozitívan erősítő kört, illetve egy működő modellt kell kidolgoznunk javaslatként, és mindenki számára, Afrika, Ázsia számára is, a valódi szennyezők számára is kötelező szabályokat kell elérni. A szabadkereskedelmi megállapodások megkötése ne legyen lehetséges olyan területekkel, amelyek ezeket a szabályokat nem tartják tiszteletben, hiszen a szennyezés nem ismer határokat, ahogy tudjuk. A szabadkereskedelmi egyezmények pedig a, az alacsony költséggel fenntarthatatlan módon gyártott termékeket ösztönzik, és közben tisztességtelen versenyt jelentenek az iparunk számára. Tehát ennek fényében kétséges a munkánk értelme, és a munkavállalókon csapódik majd le a negatívum, a rövidlátó politikáról van szó. Köszönöm szépen. Kékkártyás kérdést elfogad-e? Kérdező az elnök. Igen, várom. Verehrter Kollege, Sie haben das... Tisztelt kollega, elmesélte azt a mesét, amit az elmúlt napokban állandóan hallunk, hogy csak Európa cselekszik. Mindenki ismeri ezt a térképet a műanyag szennyezésről. Indiában is hasonló jogszabályozást már régen fogadtak ott egyébként. Dai dati di questa comunità europea risulta che il 95 per... Az uniós adatok alapján 95%-a a tengerek szennyezésének, illetve az óceánok hulladékának ázsiai és afrikai forrásokból származik, és ezekkel kötünk szabadkereskedelmi egyezményeket, anélkül, hogy a környezetvédelmi hatásokba vele gondolnánk. Természetesen az emberi jogok, a nők jogai előtérben vannak, illetve a gyermekmunka tilalma szerepelnek rendelkezésként, a környezetvédelem azonban nem tehát ez így nem észszerű, erre akartam felhívni a figyelmet, és természetesen segítenünk kell a környezetvédelmet, csak működő módon. Pieti Kájnen képviselő másfél percre. Ez egy kiváló első lépés az egyutas műanyag hulladéknak a kezelése érdekében, de azért ne jöjjünk túlzottan izgalomba, hogy ezzel meg is oldottuk a problémát. A következő lépéseket is meg kell tegye az Európai Bizottság a körkörös gazdaság érdekében, illetve a műanyagok kezelése majd a következő bizottsági ciklusra vár. És azt mondanám, hogy még csak nem is ez a legfontosabb problémaforrás, hanem mondjuk mosó vegyszerek, illetve termésfokozó anyagok maradványai, amelyek egészen kis formátumban kerülnek be, illetve kis részecskék formájában, de aztán mondjuk a textil hulladékot is komolyan kell venni. Remélem, hogy az Európai Bizottság felvállalja ennek az ódiumát, és megalkotja az erre vonatkozó javaslatokat. És természetesen az élelmiszer csomagolásra használt műanyagokat is betiltja mert ezzel is csökkenthetjük majd a széndiokszid kibocsátást. Ez is egy jövőbeni feladat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dali képviselő, másfél perc. Köszönöm szépen. Először is ha, hadd mondjak köszönetet az előadónknak és az enik előadónak, Massimo Paulucci-nak, akivel együtt dolgoztunk annak érdekében, hogy olyan jogszabályt fogadjunk el, amely a legfontosabb kérdéseket megoldja. Minden percben egy teherautónyi műanyag kerül a tengerekbe. Ha nem teszünk semmit, akkor 2030-ra ez két teherautónyi mennyiség is lehet. Ez a jogszabály nagyon fontos előrelépés, jól mutatja, hogy hogyan tudjuk az emberek mentalitását és fogyasztói szokásait is megváltoztatni. Az emberek felvilágosítását is eléri, főként a fiatalok körében, akik sokkal inkább tisztában vannak azzal, hogy milyen környezeti károkat okozunk, és mik az alternatívák. Három kérdést kell megoldanunk. Először is ösztönzőket kell bevezetnünk a tengerekből kivett mm, műanyagok újrafelhasználása érdekében egy jól ismert sportmárka már gyárt ilyen cipéket. A második, fontos, hogy ne kerüljenek eleve a tengerben a műanyagok, egy olyan rendszer kell bevezetni, ami a műanyag palackokat újra műanyag palackokká alakítja. Itt ez az upcycling néven elismert, vagy ismert folyamat, például műanyagpalackokból lehet pulóvereket is gyártani. Harmadik alternatívákat kell találnunk. Van egy cég, amely különböző anyagokból készít eszközöket, akár ehetőket is. Ez a következő lépés, amit meg kell tennünk annak érdekében, hogy a cégek, fiatalok és a politikai pártok erőfeszítéseit kiegészítsük, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy az Euró, Európát megtisztítsuk. A nylon shirt. Hát igen, nem tudom, a, a 60-as években mindannyian hordtunk eh, nejloninget, eh, jól ismerjük ezt a folyamatot. Virénk asszony, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Először is Rész asszonynak szeretnék köszönetet mondani a kitűnő eredményért. Úgy, mint a liberálisok és az Econ szakbizottság tárgyalója, számomra is fontos ez a dosszié. A eleinte még különbözőképpen gondolkodtunk arról, hogy hogyan lehetne a műanyag problémáját megoldani. Én mindig is meg voltam arról győződve, hogy a műanyag maga nem a probléma, hanem az a mód, ahogy mi a műanyaggal bánunk. Az eldobható műanyag termékek használatban való felhagyása, többször használatos eszközök alkalmazása jobb lenne. De az igazi megoldás az innovációban és a kutatásban rejlik. Olyan anyagokat kell keresni, amelyek tényleg környezetbarátok. Egy dolog biztos, az európai állampolgárok sürgős fellépést akarnak, és ez az irányelv erre válasz. Azt kérem a kollégáktól, hogy szavazzuk meg ezt a, ez, a javaslatot, és együtt tisztítsuk meg a műanyaglevest. Rivázi asszony egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! ideje, hogy véget vessünk az eldobható műanyag szennyezésnek. Luxus lenne tovább várni, mert egyetlen hét sem telik el, anélkül, hogy delfinek, bánák halnának meg, amiatt, hogy lenyelik a műanyag hulladékot. És a mikroműanyagokról is beszélni kell, nem csak az óceánokban, hanem a levegőbe is bekerülnek, és polisztirollal árasztják el a világot és tudatosítanunk kell, hogy nincsen erkölcsi joga a tagállamoknak tovább várni, nem szabad késlekedni, és az iparra is rá kell kényszeríteni a szabályokat, legyen vége az annak, hogy a munkahelyekkel zsarolnak bennünket. Át kell alakítani az eldobhatóság kultúráját, modellt kell váltani, és a termelők felelősséget kell kiszélesíteni. A szennyező fizessen. És vége a minden áron való profit hajházatnak Köszönöm. Házekamp. Köszönöm. Köszönöm szépen akárcsak a, a klímaváltozás esetében, itt is a fiatalok emlékeztetnek bennünket a műanyag szennyezésére. Emlékezzünk például Boyan Slatra, aki az Ocean cleanup foglalkozik, vagy a tíz éves Lilire, aki a Plastics Pickup misszióját folytatja. A világszerte a fiatalok veszik kezükbe a óceánok megmentését. Ez büszkeséget tört el engem, de szégyeldel is, hiszen ezek a fiatalok a mi szemetünket szedik fel azt, amit mi, amivel mi a biodiversitás és az óceánokat elpusztítjuk. A mostani intézkedések jó, de nem elegendőek. Világszerte a Coca-Cola, a PepsiCo, a Nestlé, a Marlboro, a McDonald's, a Red Bull, az Unilever, a Mars, a Procter és Gamble hulladéka az, amit a legtöbbször találunk. Mikor fogjuk ezeket a cégeket valahogy megoldásra kényszeríteni. Nem lehet az, hogy az ő kezükbe hagyjuk meg az állatok és az emberek egészségének kérdését. Köszönöm szépen, Egnyi úr, egy percre. I'm concerned that the EU is fraudulent. Aggódok a miatt, hogy a brit innovációt a lebomló műanyagok terén gátolja az Európai Parlament, hogyha az oxo lebomló műanyagokra az ötös cikkben utalunk, akkor ezzel megszegjük a, az Európai Unió saját szabályait, amit a REACH irányelvben olvashat, láttunk, nyilván legalább a saját szabályokat tartsák már be. Az Európai Vegyi Ügynökséget felkérte a bizottság, hogy az oxo lebomló műanyagokat tanulmányozza, mert mikroműanyagok, mikroplasztikok származnak belőle. Tíz hónapos munka után tavaly októberben arra jutottak, hogy nem találtak erre meggyőző bizonyítékokat. Hogyha korlátozást akarnak bevezetni, akkor a RICS 70-es, 71-es cikke értelmében nyilvános konzultációt kellene folytatni, mielőtt bármi ilyesmit tennének. Ezt nem tették meg, ezért meg a saját szabályokat is megszegik. Az ötös cikkből ki kell venni az oxolebomló műanyagokat, mielőtt nyilvánosságra hozzák. Ennyi. Egy úr, kékártyás kérdést elfogad Auken asszonytól? Csodás, akkor parancsoljon a képviselőasszony. Akkor röviden, ön tagadja azt, hogy az okszó tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy a műanyagok szétesnek. Okszó a legrosszabb formája az úgynevezett lebomló műanyagoknak. Azért ezért tiltjuk az oxóanyagokat. Ön tagadja azt, hogy az oxó annyit jelent, hogy apró darabokra bomlik? Nem a halakulát természetes anyaggá. Mit gondol erről? Tagadom, mert az oxó lebomlót és az oxo, eh, biolebomlót teljesen össze keveri, mire a rendszer, a szimfoni rendszer végez ezzel, addigra én is kipróbáltam, öt év múlva nem volt, nem maradt semmi a kék műanyag kártyából. Most, hogy ezt tisztáztuk, köszönöm szépen. Dölájé képviselő következik. Egy perc, 30 másodpercben. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, az óceánok műanyag szennyezése nagyon komoly probléma, és ezért nagyra törő intézkedésekre van szükség. Az intézmények megállapodása szerintem jól alakult, és valóban előre visz bennünket a műanyag hulladék kezelése terén. Köszönöm szépen Rész asszonynak, illetve az árnyék előadónak is az elvégzett munkát. És röviden térnék csak ki a javaslatra magára, általánosságban az irányát támogatom, és az oxo lebomló anyagok szerepe szintén nagyon fontos lehet a hulladék csökkentésében. És én mindig is amellett álltam ki, hogy világos normákat írjunk elő a tenger bio lebomló hulladékának a csökkentésében, hogy garantáljuk a fenntarthatóságot. És a körkörös gazdaság logikája valóban jól illeszkedik ehhez a javasolt megoldáshoz. Biológiai forrásból vissza tudjuk nyerni a műanyag hulladék mm, egy részét, és nyersanyagként fel tudjuk használni. Ezzel együtt még többet kell tennünk a cél érdekében, és a szöveg újabb feladatot is teremt, hogy a szükséges eszközöket is tegyük a javaslat mögé Köszönöm, Bonafé képviselő egy percben. Presidente, i giovani che sono scesi. Köszönöm szépen, elnök úr. Azok a fiatalok, akik az utcákra vonultak tüntetni az elmúlt hetekben Európa szerte, azonnali fellépést követelnek tőlünk, annak érdekében, hogy fenntarthatóbbá váljék a gazdasági fejlődés. A műanyag szemét ellen valamit tennünk kellett, hiszen elárasztják tengerénket, óceánjainkat. A földközi tenger vidékén tengeren is úsznak műanyag szigetek. Ezért az egyszer használatos műanyagokat, az evőeszközöket, a fültisztító pálcikákat mindent betiltjuk, mert ezek nagyon nagy mennyiségben kerülnek piacra, és közben vannak újrafelhasználható alternatívák. Az újra hasznosított műanyagok használatát próbáljuk ösztönözni, ami a körforgásos gazdaság felé tett első lépés lenne. Európában elengedhetetlen, hogy tegyünk valamit ez ügyben. Hogyha komolyan gondjuk a gazdasági növekedést, akkor ahhoz versenyképes gazdaság is kell, és egy fenntartható környezet. Hosszú és nehéz átállás lesz, de ez az egyetlen esélyünk. Köszönjük, Gambusz úr, másfél percben. Gracias, señor president, señor vicepresident, señor comisari. Köszönöm szépen a lehetőséget. Elnök úr, alelnök úr, biztos úr, Frederik Ries és Karl-Heinz Florenz árnyék előadónk mindenképpen dicséretet érdemelnek, kiváló munkát végeztek egy olyan témában, ami roppant fontos. Például a műanyag hulladék kikötő befogadásra vonatkozó szabályok is megülésre szorulnak. Vannak, akik a műanyagok teljes betiltását szeretnék, de hát legyünk pragmatikusak és gyakorlatilasak. Vannak olyan műanyagok, amire egész egyszerűen nincsen alternatíva, azt hiszem, hogy a kutatás és fejlesztés révén megtalálhatjuk azokat az alternatívákat, amelyeknek a célja az, hogy a környezeti lábnyomunkat csökkentsük, hogy a jövő generációira ne egy teljesen szennyezett földet hagyjunk. Ráadásul ez a fajta technológiai fejlődés hozzáadott értéket is jelent, majd új munkahelyeket teremt és újraiparosítását Európának is segítheti május 26-án szavaznak majd az európaiak. Remélhetőleg azokatra a pártokra adják le a voksukat, akik a fenntartható jövőért a környezetbarát és társadalmilag igazságos Európáért dolgoznak. Rövódálon asszony, egy percben. Köszönöm, elnök úr. Felesleges elméleteket fejtegetni a továbbiakban. Elég, hogyha a tájföldi bána pusztulás képeit nézzük és ott a műanyagok lenyelése a haláloka. 250 milliárd a szennyezésnek a mutatója, és ez mind a kukákba, szemetesbe kidobott műanyag eszközökből származik, és 2021-re még veszélyesebb lesz, ezért kell sürgősen csökkenteni, mert a biodiverzitást fenyegeti, másrészt megesszük azt a halat, amelyik a műanyagot tette meg. Ezért kell a termelésnek új modellt bevezetni, többet kell újrahasznosítani a környezetet tiszteletben tartva a műanyag hulladékból. És az műanyagipar kell, hogy fizessenek a költségét, legalábbis nagy részben, abból az elvből kiindulva, hogy a szennyező fizet túl régóta használják hulladék lerakónak a gyártók a környezetünket. Nem csak a jövő generációira kell gondolnunk, hanem arra is, hogy nehogy visszafordíthatatlan legyen. Szofer Feiner, kellemes délután kívánok mindannyiuknak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A műanyag visszaszorítása a tengerekben nagyon fontos. 80-85%-a a hulladéknak műanyag. Reális elvárásokat kell támasztanunk ezen javaslattal szemben. Ez nem fogja majd végét jelenteni annak, hogy a továbbiakban is műanyag landoljon a tengerekben, a tengerpartokon. Miért? Azért, mert Európa csak kis százalékban felel a műanyagért, illetve a tengerbe kerülő műanyagért. A legtöbb műanyag ugyanis Ázsiából, öt ázsiai országból származik. Ők okozzák a műanyag szennyezés 60 százalékát. Nem arról van szó, hogy Európa ne lenne felelős, és nem kellene felelősséget vállalnia. Ez így van, de meg kell tiltanunk a megfelelő termék